Voilà. Alors l'ordre du jour. Nos, a napi rend most a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata következik Szudán és Dél-Szudán témában. A bizottság nevében helyettesének adom meg a szót. Elnök asszony, tisztelt képviselők! A hat éves átmeneti időszak körülbelül egy hónap múlva lejár. A béke megállapodásokra vonatkozóan ez fontos pillanat, hiszen a délszudániak régóta várták ezt a pillanatot, amikor országuk függetlensége július 9-én kinyilatkoztatásra kerül. Az Európai Uniót ezen a főképviselő asszony fogja képviselni. A népszavazást követően, amelyre az év elején került sor, a szudáni ö, pártok ö, fantasztikus munkát végeztek. Basír elnök úr nyilvánosan elmondta, hogy Észak-Szudán lesz az első, ö, amely elismeri a független Dél-Szudánt. A nép szavazást követő pozitív pillanatok azonban gyorsan eltűntek. Aggasztó fejlemények követték, és Abei környékén ö, erőszakos ö, összecsapásokra került sor, amely újra ö, észak és dél ö, szembefordulását ö, jelenthetik. Januárban és májusban is megtárgyaltuk az eseményeket a csúcson, illetve június 20-án is sor kerül ennek megvitatására. A főképviselő asszony átfogó EU stratégiát szeretne megközelítésként alkalmazni Szudán vonatkozásában, főleg a független Dél-Szudánra koncentrálva. De ugyanakkor a konstruktív kapcsolatfelvételre is Észak-Szudánnal, Darfur és a többi területek vonatkozásában is nem csak egy új állam születését fogjuk megtapasztalni, hanem kettőjét. Az átfogó megközelítés politikai stratégiai dokumentumot, formáját ölti majd, kulcsfontosságú tendenciákat tartalmazva a politikánkat, illetően Szudánnal kapcsolatosan. A cél az, hogy demokratikus folyamatokat, prosperitást támogassunk mindkét országban illetve elősegítsük a két ország kapcsolatait. Szeretnénk, hogyha egy, egymás mellett békésen élhetnének, jó szomszédokként, közös határok mentén, lehetővé téve azt, hogy a személyek, az áruk és a tőke is szabadon mozoghasson közöttük. Fontos a stabilizáció, az állami intézményépítés és a hosszú távú fejlődés. Szeretnénk elkerülni azt, hogy az állam ne járjon sikerrel ezeken a eh, ezen a területen. Nagyon sok fontos elemre van szüksége ehhez. Dzsúvában az EU delegációt kell létrehozni, átfogó politikai dialógust beindítani, konkrét intézmények és eszközök segítségével a közös határ létrehozása a két ország között, a stabilitás növelésével. Az Európai Unió összesen 200 millió euró ö, pluszt ö, biztosított ö, durván 300 milliót összesen Dél-Szudán számára. Közös programok segítségével szeretnénk maximálisan segíteni ott a helyszínen. Ugyanakkor humanitárius segít is nyújtunk a továbbiakban is, illetve segíteni kívánunk abban, hogy a kereskedelem is bekapcsolódjon az átfogó megközelítésben. Nyilván Észak-Szudán bizonyos veszteségeket fog elszenvedni, de nem szabad elfeledkeznünk a politikai dialógusról, az emberi jogok támogatásáról sem. A hátsódi kormányjal is kívánunk dialógust folytatni. A közelmúltban ott jártam, és jeleztem, hogy pozitív reagálást várunk tőlük a népszavazásra. Rendkívül aggasztanak minket a közelmúlt erőszakos cselekményei és a Stelfabié katonai megszállása. Ez egyértelmű megsértése ennek az átfogó béke megállapodásnak. A feleket arra ösztönözzük, hogy tovább ne provokálják egymást, és tárgyaljanak hosszú távú békés együttélésről a helyi közösségek között, amelyek az Abéiben és Abéi környékén élnek. Továbbra is aggasztanak minket a, azok a fogvatartások, amelyek békeharcosok, békés tüntetők, illetve újságírókra vonatkoznak. Nyilván a sok színűséget, az alapvető emberi jogokat kell tiszteletbe tartani. Ezt szeretnénk a demokratikus kormány kialakulását támogatnánk északon és délen is. Meg kellett említenem Darfurt is. Az Európai Uniót továbbra is mélyen aggasztja az erőszakos cselekmények fennállása itt. Ennek eredménye az, hogy nagyon sokaknak el kellett hagyniuk az, otthona, az otthonukat ez humanitárius problémákat vet fel. Azért a pozitív hír az, hogy a három európai állampolgár, akik hónapokig raboskodtak Darfurban, most már szabad, szabadon engedték őket. Továbbra is támogatnunk kell azokat az erőfeszítéseket, amelyek átfogó békét kívánnak teremteni Darfurban. Szeretnénk, hogyha pozitív vége lenne a béketárgyalásoknak és megfelelő feltételeket teremtenének a politikai folyamatok beindulásához. Üdvözöljük a dohai tárgyalásokat a két fél részéről, és nagyon reméljük, hogy tartós béke lesz az eredménye Darfurban. Végezetül meg kell említenem az igazság és a megbékélés kérdését, hiszen ezek előfeltételei a tartós békének. A tanács többször is emlegette azt, hogy Szudán kormánya teljes mértékben együtt kell, hogy mi működjön a nemzetközi bírósággal, a 1593-as ENSZ határozat értelmében. Köszönöm a figyelmüket. Merci, monsieur le commissaire. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a frakciók következnek. Először Nedeseva asszony kettő percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! A, elsősorban a, az öröm, a boldogság, a lelkesedés volt a legfeltűnőbb számomra a népszavazás során, hiszen 20 éves háború után az emberek úgy érezték, hogy meghallgatásra talált, amit mondani akartak. Úgyhogy nem szabad, hogy csalódás érje őket, de nem szabad elfeledkeznünk az északi lakosokról sem. Nagyon fontos, hogy a demokratikus folyamatban a lehető legátláthatóbb tárgyalásokat folytassanak azért, hogy a jövőbeli fejlemények a lehető legszilárdabb alapokra kerülhessenek, egyrészt a két új állam vonatkozásában, másrészt pedig a nemzetközi közösséggel folytatott kapcsolataik terén. Az észak és a dél életképessége nagyon fontos. Alapvetően fontos, hogy a kérdéseket megfelelő időben megoldják. És itt most arról beszélek, hogy mi a helyzet az adósságról, vagy a bevételekről, az olajbevételekről, hogy csak kettőt említhessek ezek közül. Abeiben egyre súlyosabb a helyzet napról napra, és egyre aggasztóbb, hiszen hat éves tárgyalások eredménye dől dugába, hogyha nem sikerül stabilizálni a helyzetet, és káosz uralkodik újra, hogyha így lesz. De a dohai ö, konferencia is nagyon fontos volt, ahogy ön is említette, és azt sem szabad elfeledkeznünk, hogy nagyon fontos a humanitárius segély. Átadható tárgyalásokra van szükség két életképes állam részéről. Nem szabad erőszakos cselekményekre ö, ne sor kerüljön, és nagyon fontos az is, hogy a két ország és a nemzetközi közösség akarata tényleg valós projekté váljon a két ország lakói számára. Ez az a kihívás, amelyet szembe kell nézni a demokratizáció útján, a politikai pluralizmus és az emberi jogok tiszteletbe tartalása folytán. Köszönöm. De Kejzer asszony, július 9-e lesz a függetlenség napja Dél-Szudánban, és itt nyeri vissza ez az ország méltóságát, azt legalábbis amiről beszélnek a népek itt. Amikor önt hallgattam, biztos úr, gondolkodtam, hogy mit is mondjak, és szeretnék dicsérő szavakat használni itt. El kell mondanom, hogy büszkéknek kell lennünk arra, ahogyan az Európai Unió fellépett, ahogyan a szudáni kérdéssel foglalkozott. És úgy gondolom, hogy még a szudániak is így gondolják. Ezt egészen a függetlenségig így járt el az EU és azután is. Ott van Abei kérdése, sajnos ez még mindig megoldatlan. Ö, politikai döntéseket kellene hozni az állampolgárságról, az adósságról, a pénzről, de főleg arról beszélt, amit önök szeretnének tenni annak érdekében, hogy a fejlődést elősegítsék, a humanitárius segélyeket eljuttassák, és hogy igazságot szolgáltassanak. Azt hiszem, a lényeget elmondta, úgyhogy csak egy-két dolgot engedjen meg, hogy kiegészítésképpen elmondjak. Ami a fejlődést és a humanitárius segélyt illeti, igaz, hogy mindent meg kell még tenni Dél-Szudánban, és hogy továbbra is fejleszteni kell az északi területeket, hiszen az ország csak az olajnak köszönhetően élt, eddig nincs oktatás, nincsenek utak, nincsenek kórházak, stb. stb. stb és óriásiak az elvárások a lakosság részéről, és ha nem akarjuk azt, hogy csalódjanak ezek az emberek a függetlenség során, mind a két területet fejlesztenünk kell, és erről nem szabad elfelkeznünk. Ami az emberi jogokat illeti, a nők jogait, a pluralizmust a politika terén. Hát ugye délen is létezik a, a poligámia. Tehénér vesznek a nőket, 80%-ukat, és egyszerűen borzasztó a gyerekek joga. Nincsen politikai pluralizmus. Ez a kultúra nem létezik. Ez látható volt a népszavazás során is. De ugyanakkor ez fantasztikus kihívás, és én is jártam ott délen is és éjszakon is. A politikusok igenis akarnak törvényeket hozni, jó alkotmányt, föl akarják építeni az országukat, és azt mondták, pénzünk van, ne aggódjanak, de segítsenek, legyenek ott, és szerintem erre a kérésre választ, választ is kell adnunk. Aztán Eston asszony érkezése mind-mind fantasztikus esemény lesz. A stratégiai terv nagyon fontos, tehát minden választást követően ezt kérjük, hogy ne csak egyszer legyünk ott, hanem kövessük nyomon, hogy mi történik ezzel az országgal, ahova elmegyünk. És mindezek alapján, hát teljesen mást mondtam, amit szerettem volna, de mindenképpen köszönet önnek. Nagyon jó dolog, hogy az ember büszke lehet, főleg ilyen nehéz időkben az EU-ra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de Kejzer asszony. Most Váig úr következik kettő percben. De Jócsa, gospod komisár. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr. Július 9-én kimondják Dél-Szudán függetlenségét. Egy új ország születik, és a gyarmatosító kor utáni időszakban új időszak kezdődik ebben. Békés megoldásokat kell keresni, és remélem, hogy Dél-Szudán és Észak-Szudán békés megoldást talál majd problémáikra, mert tudjuk, hogy az ásványi anyagok és az olaj, ásványanyagokban és olajban gazdag két régió között vannak a nehézségek bőven az Afrikai Unió, az ENSZ, az Európai Unió fontos szerepet kell, hogy játszanak az észak és dél közötti megbékélésben, a, egy pluralista államot kell délen is építeni, de ez nem lesz könnyű dolog, főként olyan kor, amikor a régió szélesebb értelmen vett régió egésze átalakuláson megy keresztül. Vízválasztóhoz érkeztünk, közelebb állunk, Varfur, közelebb állunk a válsághoz, mint a békéhez. Darfurban tovább folynak az erőszakos cselekmények, segítségre van szükségük. Az ENSZ missziójának a mandátumát meg kell hosszabbítani. A dzsubai és kártomi kormányzatoknak tudniuk kell, hogy el kell fogadniuk, be kell fogadniuk a békés békefenntartókat. Köszönjük. De Baur. Köszönöm, elnök asszony. Pilbax úrnak igaza van, óriási kihívás az Európai Unió számára Szudán kérdése. A nemzetépítés témájának felelőseként az Európai Parlamentben el kell, hogy mondjam, hogy Dél-Szudán partnerévé kell válnunk. Július 9-én új országgá válik ez a régió, Azonban ne felejtsük el, hogy egy roppant szegény országról van szó, bár ásványanyagokban gazdag, ugyanakkor a legborzasztóbb jelzőszámokkal rendelkezik. Egy Szudánban született kisgyereknek nagyobb az esélye, hogy még iskola előtt meghal, mint hogy megéri az iskolát. Ez borzasztó még kimondani is. Az segélycsomagokat a piacon pénzért árulják, elképesztő, alulról kell szervezni, ezt, újra szervezni ezt az államot, nincs cserek civil szervezetek, nincs infrastruktúra, nincs közellátás, a modern állam egyetlen szervezete sem létezik, átlátható kormányzásra van szükség, ebben segíthetünk, partnerként szakértelmünket a rendelkezésükre bocsájthatunk. E, azt hiszem, hogy ebben kell és lehet segítenünk. Köszönjük, Deva úr, Szargentini asszony Három percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ki akarják tűzni a, a zászlót, pesgőt szeretnének inni, akkor, hogyha egy új nemzet alakul ki. Azonban a zavaró itt az az, hogy Dél-Szudán egy múltbéli örökséggel rendelkezik, tehát a zászló kitűzése és ahhoz fog kötődni Szudán, Észak-Szudán, Abály elbukott. A kérdés az az, hogy mennyi ideig marad minden így a nemzetközösség figyelemmel kivélte azt, hogy mi történik a népszavazáson, az abai helyzet változatlan maradt, ez nem elfogadható, és ez igazából egy recept arra, hogy ismételten elinduljon a háború. Új ENSZ csapatoknak kell utazniuk azért, hogy a békét fenntartsák, ezt szerintem már most feltételezhetjük. A kérdés az, hogy mit nevezünk meg, és mit nem nevezünk meg. Megnevezzük-e azt, hogy Szudán megpróbálja befolyásolni az abban jövőbeli reform, referendumokat, és igazságos e Dél-Szudán részéről azt mondani, hogy az odaérkezők azok nem is laknak ott niet zomaar een oplossing voor hebt. En dan... Nem fogadják el a délszudániak ezen pásztorok érkezését. Mindenképpen joguk van arra az délszudániakra, hogy azokat megszabaduljanak a korábbi adóságoktól. Más aspektusból viszont a kérdés az az, hogy hogyan bánunk azokkal, a természeti kincsekkel, amelyek dél találhatóak. Dél-Szudán bevonodik az e IIT-be. Az olaj valóban eljut el népességhez, hogyha ez nem történik meg, akkor mit tud majd Európa ez ellen tenni? Az igazi segítség az az lenne, hogyha európai segítséget nyújtanánk Dél-Szudánnak, Észak-Szudánnal pedig igazságos kereskedelmet és igazságos befektetéseket kellene létrehoznunk. Tisztelt elnök asszony, úgy vélem, hogy mindannyian aggodalommal nézzük azt, hogy hogyan alakul a helyzet, és remélem, hogy remélhetőleg tényleg majd egy pohár pesgővel kocinthatunk Dél-Szudán függetlenségére. Köszönöm szépen, Szágnyi Asszony. Cinger asszony a következő másfél percben. Úgy vélem, hogy mindannyian aggodalommal tekintünk a világ ezen részére, és pontosan tudjuk azt, hogy a polgárháború veszélye nem múlt még el, nagyon sérülékeny a beindított békefolyamat. Ezt mutatja az is, hogy mi történt Abibeiben. A fellángó konfliktus az valóban ö, drámai, 15 ezer ember menekül, és úgy vélem, hogy az Európai Uniónak itt továbbra is nagyon konkrétan kell segítséget nyújtani. A lényeg az az, hogy az élelmiszersegély, a humanitárius segély lehetőleg lehető leggyorsabban eljusson az emberekhez, és a humanitárius segítséget is, gyors segítséget is meg kell adni az embereknek. Az emberek nagy része itt ezen a területen az élelmiszer segélyből él, és ez a világ egyik legszegényebb területe. Ezért szükséges az, hogy a tanács által folyósított eszköz, a 200 millió, az euróban az élelmiszer biztonságot szolgálja ebben az országban, a világ ezen részén. A frakciónk azt kéri, hogy tartsák be a béke megállapodást és az ENSZ mandátumának meghosszabbítását is kérjük. Láthatok, hogy milyen problémák voltak korábban a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ezt is figyelembe kell venni. Csalódottak vagyunk az ellásorolással kapcsolatban, mert igazából ez nem tükröz semmilyen fajta ösztönzést arra, hogy történjen valami az adósakkal, ezt sajnálatosnak tartom. Köszönöm szépen, Cimmer asszony. Belder úr következik, egy perc van. De u mevrouw de voorzitter. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két eh, dolgot szeretnék eh, elmondani. Először is eh, úgy gondolom, hogy a főképviselőnek mindenképpen azon kellene lennie, hogy a fogvatartottakat, akiket május 15-én elfogtak egy szudáni menekültáborba, vagy engedjék szabadon. Ezt a személyt vallásokok miatt tartóztatták le, megkérdezták másodszorban a szudáni helyzet kapcsán azt mondhatom, hogy az Európai Unió nem megfelelően járt el, Basírral kapcsolatban sem a nemzetközi közösség Európával együtt még mindig Basírnak, még mindig Basír nem hány semmit se a szemére. Úgy gondolom, hogy Európának nyomást kellene gyakorolnia Basírra. Köszönöm szépen. Most Mauro úr következik kettő percben. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr. Egy pragmatikus megközelítést alkalmazott a hozzá felszólalásában. Én is pragmatikus alkat vagyok, ezért két dologra szeretnék javaslatot tenni. De Kaiser eh, képviselő hogy igen komoly munkát végzett ezen a téren. A népszavazás eh, megfigyelése roppant fontos és hasznos volt. Engem nem lepett meg a népszavazás végeredménye. a népszavazást szorosan figyelemmel követtük. Nagyon furcsa az, amikor valamit beindítanak, aztán megállítanak, ez a stop and go fajta politika csinálás, ez roppant fontos azonban. Az európai külügyi szolgálaton belül felállt egy osztály vagy egy egység, amely kifejezetten a humanitárius válságokkal foglalkozik. Ennek korábban kellett volna megtörténnie, mielőtt a válság kialakult, mindegy, felállították, jól működött a libai válság esetében is, ezt a struktúrát kellene felhasználni arra, hogy a és elmagyarázniuk a, nekünk a külügyi bizottságban, hogy pontosan mit kellnek tenni, és hogy az Európai Unió külpolitikája milyen hozzáadott értéket képviselhet, hogyan tudjuk a céljainkat legjobban elérni ezt. Kínával kapcsolatos a következő megjegyzésem. Tudjuk, hogy Kínára, mindenhol azt halljuk, hogy Kínára komoly vesz, szerep várhat Szudánban. Nekem félelmeim vannak ezzel kapcsolatban. A gazdasági érdekeken túl kell tekinteni, fontos, hogy a humanitárius kérdéseket tartsuk szem előtt. Gomes asszony másfél percben. Abiei határvárosa komoly problémát jelent, ezt minél hamarabb meg kell oldani, különben a eh, Észak és Dél-Szudán közötti fegyveres konfliktus tovább eh, eszkalálódhat. ENSZ helikopterra helikopterrel lőttek milicisták május végén, ez gyáva és felháborító tett volt. Ugyanúgy, mint hogy a kártómi kormányzat, amikor felszólította azt, hogy a békefenntartók vonuljanak ki, az ENSZ jelenlét szükségesebb, mint bármikor korábban, éppen a stabilitás érdekében, hogy ne terjedhessen tovább a válság. A békés függetlenségre való áttérés Dél-Szudánban elképzelhetetlen anélkül, hogy elszámoltassuk a bűnösöket, illetve Albasír úrat nem szabad partnerként kezelni, ez túlságosan is kényelmes lenne. Nem a nemzetközi törvényszék elé kell eh, vinni hágában a helye, hiszen emberiség elleni bűnöket követett el a szudáni néppel szemben Darfurban. Köszönöm, Gomez. Köszönöm, Gomez asszony. Görenc úr következik kettő percben. Köszönöm, elnök asszony szót. A közelmúltban szervezett eh, népszavazás eh, Dél-Szudán függetlenségét illetően új államot teremt. Szudánban ez eddig ugyan belügynek számított, de a független állam létrehozásával nemzetközi ügyi emelkedett. Főleg a, a biztonság terén nemzetközi kérdés lesz, és nemzetközi jogi kérdés, tehát ez az esemény. Meg kell említenünk azt a tényt is, hogy mi lesz a legnagyobb kihívás az új állam születésével? A, az, a, az Afrikai Unió segítsége, de ugyanakkor Rosalind Bárcon asszony, aki a, a szudáni külön megbízottunk. Aztán a kotonúi egyezményhez való csatlakozás új együttműködési lehetőségeket nyújt az Európai Unió számára is azt hiszem, hogy ez szükséges is, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minden jól menjen, és gyorsan legyen ratifikálva ez az új lehetőség. Aztán óriási problémákat kell kezelni, amelyel szembe kell, hogy nézzen a még gyenge, törékeny új állam. Itt is a nemzetközi közösség segítségére van szükség. Aztán az észak fejlődéséről sem szabad elfeledkezni, hiszen új alkotmányt is kívánnak írni. Végezetül a biztonsági kérdések drámaiak Darfurban. 2011. július 1-én népszavazást kívánnak szervezni függetlenségük témájában. Nyilván fejlesztési biztosunknak nagyon sok dolga lesz ezen a téren munkatársaival együtt, Dél-Szudán jövőjét illetően, hiszen ez az Európai Unió létének is egyik ö, tesztje. Köszönöm. Köszönöm, Görenc úr. Most Van Dalen úr következik egy percben. Elnök asszony, a június 9-i nap egyre inkább közeleg akkor lesz Dél-Szudán független. Egy ö, olyan ö, népről van szó, amelyet igazán csak ö, próbára ö, tettek. Besír ezeket a területeket nem igazán vesztette el, meg elkezdték az embereket kiirtani. Az etnikai tisztogatás úgy tűnik, hogy elkezdődött. Az ENSZ munkatársai sem, ez, az ENSZ munkatársa is féltik az életüket. Aztán azt, hogy ismeri a mi emberi jogi elveinket, Bengáz esetében értelmű választásokat tett, most is meg kell ezt tennie Omar al szemben, mert Dél-Szudán megérdemli az erős támogatásunkat. Köszönöm szépen, most pedig Lőzing asszonynak adom meg a szót két percre. Februárban nagyon sokan, itt az Európai Parlamentben sokan reménykedtek, de aggódtak is Szudán sorsa miatt megvolt az esély arra, hogy további erőszakos konfliktusok lesznek, ezt különbözőképpen értékelték, viszont mindannyian tudtuk, hogy az embereknek tudámmal az támogatásunkra van szükségük. Ismételten a címlapokra került a helyzet ott, nem régiben tovább is, nem régiben kiderült, hogy további problémák vannak Dél-Szudán függetlenségevel kapcsolatban, ezt nem lehet csak erőszakkal megoldani. Ezért üdvözlöm azt, hogy az Afrikai Unió segítségével sikerült Észak és Dél-Szudán között létrehozni egy demilitarizált területet. Úgy gondolom, hogy az ENSZ csapati munik csapatok lehet, hogy több kárt okoznak, mint hasznot. Gondoljunk csak Kongóra. Az a déli, illetve az északi emberek érdekeit kell figyelembe vennünk, ez vonatkozik a diplomatikai, diplomáciai beavatkozásra is. Minden fegyverszerekmet le kell állítani, és mindenképpen a katonai polgári missziókat kell segíteni. Flair, deux minutes. Köszönjük, Lőzing asszony, Stripler asszony következik két percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! csak gratulálni tudunk ahhoz a békés eh, módhoz, ahogy a népszavazás lezajlott Dél-Szudán önrendelkezésének tárgyában. Július 9-én fogják kikiáltani Dél-Szudán függetlenségét. Óriási kihívásokkal kell szembenézni ennek az országnak. Abié kérdése, illetve kapcsolatok Észak-Szudánnal mindkét országban komoly humanitárius válság zajlik. A humanitárius segélyezés nehezen folyik csak. A nemzetközi közösségnek a jelenlétére a jövőben is szükség van a humanitárius segélynyújtást folytatni kell, ugyanakkor árgus szemek követni a fejleményeket ebben a régióban, nem szabad hagyni, hogy tovább romoljon a helyzet, hiszen ez a régió egészének stabilitását veszélyeztetheti, fejlesztéspolitikai segélyekkel kell Dél-Szudán segítségére sietni, ez kell, hogy kiegészítse a humanitárius segélyt. Összefügg ez a két kérdés, főként egy olyan országban, ahol az állam mm, jellemzői szinte teljes mértékben hiányoznak, ezért az állam kapacitását kell javítani arra, hogy a lakosság számára alapvető szolgáltatásokat nyújtson. Ezt jelenleg ugyanis civil szervezetek és nemzetközi szervezetek jár, látják el. Nem szabad Darfurról sem megfeledkeznünk, amely a legborzasztóbb humanitárius válság az egész világon még egy pár másodpercen maradt, ebben szeretnék gratulálni Pibák úrnak, kiváló munkát végez. Köszönjük! Stripler asszonynak, Howitt úr. Következik másfél percben. E az uniónak együtt kell működni Dél-Szudánnal a demokratikus folyamatok elősegítése terén. A gyerek halandóság eh, terén a legrosszabbul áll eh, Szudán a világon. A kotonai megállapodáshoz, ha csatlakozik, akkor az Európai Fejlesztési Alap segíthet a helyzet javításában. De az uniónak Persze büszkében, büszkének kell lenni arra, hogy egy hiteles, békés népszavazás lezajlott. Veronik de Kaiser személyesen is dicséretet érdemel az Európai Uniónak, prioritásként kell kezelni a Dél-Szudán kérdését, az alkotmányos folyamatot, a több pártrendszer kialakítását, a korrupció kiirtását az elétől fogva. Július 9-e a függetlenség napja lesz Dél-Szudánban, Észak-Szudánban pedig az átfogó béke megállapodás ugyan lejár, de az ebben foglalt kötelezettségek nem. Darfuron kívül más régiókban is válságos a helyzet. Pibák Zúr, arra kérem, magyarázza el, hogy mit tesz az Európai Unió annak érdekében, hogy a az emberi jogok lábbal tiprását megállítsa, főként az emberjogvédők, Hawar Abdullahra gondolok itt, aki az ENSZ békefenntartó misszió tagjaként érkezett, mégis önkényesen fogva tartották és eh, megverték. Kelet-Timorban jelen lehettem az évezred első új államának születésénél. Remélem, hogy Dél-Szudán is elnyerheti függetlenségét, eh, és békés jólétet tudnak biztosítani azon szudániaknak, akik az e, elmúlt évtizedek polgárháborúja során rengeteget szenvedtek. Köszönjük Hoyt úrnak, Rinaldi úr következik egy percben. Grazie, President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Természetesen nagyon nehezek az utolsó lépések egy új állam keletkezésekor. Nehéz ezeket a lépéseket kísérni. Úgy vélem, hogy a fő célunk itt a béke, ezt nem szabad szem elől téveszteni, de koncentrálni kell a megállapodásra is. A ez lesz a 53. afrikai állam, megfelelően reagálni erre. Nem szabad a fő célunkat figyelemen kívül téveszteni, meg kell őrizni a hitelességünket intézményként, és támogatni kell egy olyan népességet, amelyeknek tagjai 90%-ban a szegénységi küszöb alatt élnek. Itt nem csak külföldi segítségre van szükség, hanem olyanokra, amelyek átláthatóságot eredményeznek. Ez már egy új front lenne, ahol Európa megmutathatná a hitelességét. Azt a hitelességét, amelyet az elmúlt évtizedben eh, szerzett meg. Július 9-én kérte ki függetlenségét eh, Dél-Szudán, angol nyelvű afrikai államként a béke folyamatot és a népszavazást segítettük, támogattuk, ugyanakkor az elkövetkezendő hónapok kritikus fontosságúak lesznek. Dél-Szudánnak szuverén államként kell megteremteni önmagát, még úgy is, hogy északi szomszédja csak ellenséges, komoly kihívások várnak rá, nincs, gyakorlatilag nem létezik infrastruktúra, az egészségügyi jelzőszámok a világon a legrosszabbak között vannak, a gazdaság pedig teljes mértékben az olajexporttól függ. Éppen ezért roppant fontos az Európai Unió fejlesztéspolitikai és humanitárius segélyezésének fenntartása, ezen kívül a politikai támogatásunk is elengedhetetlen a kartumi kormányzat abi régióját elfoglalta, ami jól mutatja azt, hogy még nem békéltek meg azzal, hogy a déli rész levált Szudánról. Ez lesz hát az első Afrikai Unió ország, amely a szomáli földet is független országként elismerheti. Köszönöm. A monsieur Angurakis. Angurakis úr következik. Parancsoljon egy percben. Köszönöm elnök asszony a szót. A közelmúlt összecsapásai, amelyben bebizonyították, hogy népszavazást követően mennyire alaptalanok voltak az ünneplések az ENSZ-ben és az EU-ban. Egyértelmű, hogy az észak és a dél ö, versenyben áll már régóta, és nagyon nehezen fogják ö, ö, megtalálni a konfliktusmentes életet. Ott van az uránium, az arany, az olaj, a réz, és különböző kifogásokkal próbálták maguknak megkaparintani ezeket a forrásokat. A libiai imperialista háborúhoz hasonlítva nálunk is, itt is minden meg kell tennünk annak érdekében, hogy elkerüljük ezt, ezeket a fejleményeket. Úgy hiszük, hogy a népnek magába kell, a saját kezébe kell venni a sorsát, csak így tudjuk elkerülni a háborút. Köszönöm. Két percen Celler úr következik. Vielen Frau Präsidentin. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, biztos úr parlament um, megfigyelőjeként részt vettem a, azon a népszavazáson, amelyen döntöttek Dél-Szudán létrehozásáról, és megdöbbentett azt, hogy milyen sokan vettek ezen részt, és láttam, hogy milyen fajta elvárása néznek az emberek az új állam kialakulása irányába, gondolták, hogy megszabadulnak a rabszolgaságtól. Évtizedeken át voltak harcok ezen a területen, és sokan a menekült táborokból indultak el az új dél terület irányába. Mindenképpen békében szeretnének élni, azután, hogy több évtizedig tartottak a háborús a háborúk, és nagyon sokan meghaltak ezen háborúk során. Július 9-én, tehát egy országgal bővül a világ országainak sora. Sokat mondtuk már ezen ország helyzetéről, 70% az embereknek állattartásúra, 80%-uk analfabéta. A, úgy tűnik, hogy az emberi konfliktus is elhúzódik, halottak is voltak itt. Január óta már több mint ezer ember halt meg. Szudán bukott országnak minősül, és feltételezhető, hogy Dél-Szudán is erre a sorsra fog jutni. Európának felelőssége van ezen régióval szemben a gyarmati múlt miatt. Egy közös európai fellépésre van szükség. Itt nem csak pénzről van szó, hanem arról is, hogy a civil társadalmat támogassuk, ami most kezd kialakulni, keményen kell tárgyalnunk azért, hogy mert látnunk kell azt, hogy, a, hogy, hogy itt az ország jövője a törzsbizatoknál van. Kretu. Köszönöm, Celler úr. Kretu asszony következik. Köszönöm, elnök asszony a szót. Biztos úr, Dél-Szudán alig egy hónap múlva függetlennek kiáltja ki magát. Sajnos január óta sok minden nem tisztázódott, például a demarkációs vonal a határok mentén, illetve az olajkitermelésből befolyó jövedelmek hely, e, sorsa. Szerintem fontos, hogy intenzívebbé tegyük a diplomáciai erőfeszítéseket az EU részéről, mert Szudánban nagyra értékelik kollégáink jelenlétét. De sajnos a közelmúltban rosszabb lett a helyzet. Több mint 80 ezer embernek kellett elhagyni az otthonát humanitárius válság következtében. A kérdésem az, a békefenntartó erők jelenlétét kihasználva, figyelembe véve az ENSZ nyilatkozatát, mi történt Emiatt köszönöm. De Szárné asszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Néhány órával ezelőtt a szudán kormány tájékoztatta az ENSZ, az ensz hogy megfelelő feltételeket teremtenek arra, hogy visszatérhessenek azok, akik el kellett, hogy hagyják otthonukat. De sajnos tudjuk, hogy ez sok időt vesz igénybe, és sokszor humanitárius problémákat is vet fel. Pontosan ezért javaslom azt, hogy az Európai Unió a lehető leggyorsabban felügyelő missziót társon el a balkáni feladatokhoz hasonlóan. Nyilván harmadik országokat is be lehetne vonni ebbe a feladatba az Afrikai Unióval együtt. Hogy ne legyen nyilván a, a, az etnikai tisztogatással kapcsolatban ö, ö, fel kell tárni a tényeket, ö, mert sajnos ö, ha igaz, akkor ennek megfelelően kell eljárnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Preda úr következik kettő percben. Köszönöm, elnök asszony. A népszavazás eredményét csak üdvözölni lehet Szudán lehet az afrikai kontinens 54. állama. Azonban hideg zuhanyként eh, érnek minket a hírek. El kell ismernünk azt, hogy Szudán békés eh, megosztása forrókockán. Május 21-én az északi eh, kormányzat elfoglalta az Abiei régiót, a vitatott abjai régiót, ami jól mutatja, hogy az észak-dél polgárháború bármelyik pillanatban újra kirobbanhat. Ezt minden áron el kell kerülni. Az üzenetünk egyértelmű kell, hogy legyen ez ügyben a szudáni kormány katonai akciói és az abjaiben állomásozó milicisták jelenléte a béke megállapodás egyértelmű megszegése az erőszakos cselekmények eszkalálódását el kell kerülni, nem szabad, hogy még egy életet eh, feleslegesen kioltsanak. dugeli és Ábjai régiók kérdését meg kell oldani, még hozzá szerintem közös ENSZ biztonsági e, erő segítségével. Hogyha ezeket az akadályokat leküzdjük, még mindig maradnak kérdőjelek, a két ország együttélését illetően építőjelegű párbeszéd nélkül nem fog menni, hiszen közös határok, állampolgárság, saját források, nemzetközi kötelezettségek kérdései mind-mind megoldatlanok. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni azt, hogy az emberjogi helyzet tovább romlik, a jogállamiság helyzet is tovább romlik, hiszen a, a random letartóztatások száma növekedett, a nemzetközi letartóztatási parancs hiányában végül azonban pozitívumként meg kell említeni. A három fogvatartottat ENSZ dolgozót szabadon bocsájtották, akit Darfurban januárban raboltak el. A Köszönöm, Preda úr. Most a spontán felszólások következnek. Kicsit szigorúbb leszek, hogy mindenki szót kaphasson. Mikolási úr kezdheti egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr. A véres polgárháború, amely több mint két évtizedig tartott Szudánban, tönkretette az országot, és tragikus ö, ö, nyomot hagyott több ezer szudániban. Véget, véget ért béke megállapodáson ez a háború, aminek egy feltétele volt, nevezetesen a népszavazás. Hát általában ö, a megelőzés jobban működik, mint a gyógyítás, Úgyhogy Szudán esetében nem csak humanitárius segélyre van szükség, hanem demokratikus államépítésre, mégpedig megfelelő szabályokkal. Ez lenne jó a szudániak számára. A népszavazás eredménye azt mutatta, hogy az elsősorban keresztény déli része Szudánnak függetlenséget akar. Ez egyértelmű, és ez szinte biztos. Köszönöm szépen. Nevedalova asszony következik egy percben. Van pekne. Plne súhlasím s vyjadrením a vyhlásením pani Madame Ashton, ale zároveň zdieľam obavy o následujúci vývoj. Köszönöm szépen, teljes mértékben egyetértek azzal, ami elhangzott, de aggódok ezen régió jövője miatt. Ez a régió Szudánban már több mint 20 éve háborúban állt, A világ ezen részén a fejlődés meghatározza a Szudán egészének alakulását, hogy itt béke lesz-e, vagy pedig továbbiakban is háború fog itt dúlni. Nekünk a békés utat kell támogatnunk, és ezért ellenezzük azt, hogy erőszakot alkalmazzanak a civilekkel szemben, ami még előfordul, hogy a miliciák erőszakot alkalmaznak, az EU-nak most lehetősége van arra, hogy erősítse áll pozícióját, mint a legnagyobb donor. Egy minut Zemke úr, egy percben. E, Köszönöm. Szeretném felhívni a figyelmüket e, egy szerintem roppant fontos szempontra. Ebben a teremben mindannyian örömünket fejeztük ki, hogy a népszavazás eredményeképpen egy új állam születik. Dél-Szudán néven. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy ez önmagában még csak egy lehetőség, mert ez az állam nem rendelkezik e, egy állam alapvető elemzőivel, legalábbis egyelőre. Nincsenek állami e, struktúrák, nincsenek hivatalnokok, nincs igazságszolgáltatása, nincs e, semmi. Ez tehát lehetővé teszi, hogy különböző erők alássák a békét, a biztonságot, a stabilitást. Ebben a kontextusban fontosnak tartom megemlíteni, hogy a humanitárius segélynyújtás mellett a, az ENSZ erőket meg kell tartani a békestabilitás miatt. Baszeszko asszony következik egy percben. Elnök asszony, üdvözlöm a bizottság alelnökének nyilatkozatát, amelyet a két oldal közötti konfliktus kiélzésedese miatt adott ki. Úgy gondolom, hogy a politikai vezetésnek el kell fogadni az emberek véleményét azt, amit egy független referendum során fejeztek ki. Ennek az országnak már régi története van a hosszú konfliktussal kapcsolatban. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire nehéz a népesség helyzete a konfliktus területén humanitárius katasztrófáról beszélhetünk akkor, hogyha semmit nem tesz a nemzetközösség. Olyan területeken is történtek eh, támadások, amelyek az ENSZ eh, védelme alatt állnak, így az ott lévő katonák életes veszélybe eh, került. Nagyon fontos az, hogy progresszív módon leszereljük azokat a csapatokat, amelyek akadályozzák a referendum végrehajtását Köszönöm. Kelly úr következik. Uh, the story which we're discussing today of Sudan. Sudan és dél sudan története pozitív és ösztönző jellegű, és sajnos vannak rossz hírek is a világban, de ez itt jó. Az EU-nak sok felelőssége van, hogy nehogy egyedül az új államot és hogy biztosítsa azt, hogy a demokrácia, a rend és az emberi jogok is tiszteletbe tartása kerüljenek itt. Nagyon fontos, mert a béke és a prosperitás az alapja mindennek. Szudánt nem szabad nagy államoknak kül- és be, belpolitikáik játékának tekinteni. Az ensz együtt kell működnünk, főleg Dél-Szudán tekintetében biztosítanunk kell azt, hogy elkerüljük a, cíl, a polgárháborút, ahogy ez gyakorta előfordul. Köszönöm, Plaziková Benova asszonyi a szó egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A függetlenség kikeltesett követően Dél-Szudánnak igen komoly szociális, gazdasági, humanitáris problémákkal kell szembenéznie, ezért a Dél-Szudánnak nyújtott külső segélyek különösen fontosak lesznek a szegénység elleni harcban, a béke fenntartásában. Még fontosabb lesz a külső segítség, mint eddig volt. Várhatóan a katonai megállapodáshoz csatlakozik Dél-Szudán. azonban várhatóan lesz egy kis kimaradó időszak a finanszírozásban, amely kiszolgáltatottá teszi Dél-Szudánt, és fennáll az összeomlás veszélye is. A humanitárius válságot meg kell előznünk, és meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a szudáni szervek kritikus időszakot túléljék. Köszönöm, Mözler úr, következik egy percben eine armee äh, des nordens in der stadt fünfzehn null menschen. 15 ezer äh, embert, akik dél mellett voltak, őket elüldözték, és ezen kívül voltak olyanok, akik csak fogva tartottak, eléggé grotesk volt ez. Különbözőek a felfogások a tulajdonnal kapcsolatban, és különböző vallások is léteznek itt. Északon a muszlimok élnek, míg délen inkább keresztények, és ezt az országot igazából a gyarmati hatalmak kényszerítették korábban össze, se szabad elfelejteni. A nagyon vitatott a hegyi hát területek kérdése is, ezt sem szokt elfelejteni. Mölcer úr, köszönöm. Zala úr következik egy percben. Kollegovia, nikdy som nedôveroval prezidentom. Kedves kollégák, Albasír elnökben sosem volt bizodalmam, most sem bízom benne. Ezért pessimista vagyok Dél-Szudán jövőjével kapcsolatban, Biztos vagyok benne, hogy Albasír elnök eh, megpróbál majd katonai hatalmával visszaélni, vagy bizonyos területeket elfoglalni, vagy bizonyos nyersanyagokat eh, magához eh, ragadni, ezért roppant érdekes lenne hallani, hogy a főbiztos asszony milyen megelőző akciókat, intézkedéseket készít elő annak érdekében, hogy ezt elkerüljék az Afrikai Unióval vagy az ENSZ-el együttműködve és azt is érdekes lenne hallani, jó lenne hallani, hogy milyen lépéseket kíván tenni abban az esetben, ha erre mégis sor kerül, ha Észak-Szudán megszegi a békeszerződést. Paska. Köszönöm szépen, Paska úr következik egy percben. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán zastupca komisár. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, biztos úr, Szudán olyan ország, elválik nem sokára, amely a ENSZ legújabb tagja lesz, eh, a függetlenség mellett voksoltak eh, a lakói, ugyanakkor eh, a segélyek biztosítják a fennmaradását, nem egy generáció nőtt fel, amely nem szokott munkához, csak a háborúzáshoz. A nők, a gyerekek végzik a munkát, iskolába nem járnak, éppen ezért alacsony az iskolázottság, nincsenek diákok, nincsenek tanárok, nincsenek orvosok, nincsenek munkások, munkavállalók, nulláról kell kezdeni, mindent teljesen újjá kell építeni, egy működő politikai rendszert kell képíteni, hogy létező ország váljon. Végezetül pedig biztos úr, önnek adom meg a szót, hogy foglalja össze a vitát. Elnök asszony, tisztelt képviselő! Először is el szeretném mondani, hogy rendkívül hálás vagyok, hogy ilyen széles körűen támogatják a vázolt stratégiákat. Csak egy-két dolgot szeretnék felvetni, amelyek elhangzottak a vita során. Nyilván Észak és Dél-Szudán kell, hogy eldöntse saját sorsát de teljesen új helyzet alakult most ki, más, mint ami korábban volt. Igen, erőszak van, ö, nehézségek vannak, de most már látjuk az alagút végén a fényt. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy számukra is nagy győzelem ez, mert politikai szempontból is támogattuk a folyamatot, és pénzügyi szempontból is. Az emberi jogok terén semmiféle kompromisszumot nem kötöttünk, vagy a Nemzetközi Bíróság körébe tartozó kérdésekben sem. Ez egyértelmű volt. Ha valaha megsértik az emberi jogokat, akkor egyértelmű nyilatkozatot tesz a főképviselő asszony, és hát mondhatják azt, hogy nincs azonnali reagálás. De azért vannak változások. Nem egyszerű folyamat ez, és folytatjuk az erőfeszítéseket. Ami Abeit illeti, a helyzet nehéz. Megint csak egyértelmű és erőteljes elítélés az Európai Uniós álláspont, és azonnali megoldást kíván. Az ENSZ biztonsági tanácsa az a fórum, ahol dönteni kell, hogy legyen-e másik misszió, és ha igen, az ENSZ biztonsági tanács határozatot hoz, akkor támogatni fogjuk. Mi fogjuk a legnagyobb mértékben támogatni de úgy gondolom, hogy erőteljes politikai nyilatkozat, illetve a civil műveletek támogatása az, amit meg kell céloznunk. Hiszem, és Dél-Szudánnak is ezt az üzenetet közvetítettem, ne várják azt, hogy minden július 9-ig megoldódik. Kikiáltják a függetlenséget, folytatódnak a tárgyalások, és nagyon fontos dolog az, hogy az Afrikai Uniós panel mindkét fél támogatását élvezi, északét is és délét is, és mi is támogatjuk ezt a panelt. Úgyhogy úgy hiszem, hogy minden okunk megvan arra, hogy azt higgyük, hogy minden nehéz kérdés végül is válaszra lel. Ami a, az adósság kérdést illeti, időre van szükség a jelentősen eladósodott országok vonatkozásában, és persze van lehetőség a könnyítésre Nyilván nem feledkeztünk el erről. Kína. Mivel tagja a biztonsági tanácsnak, nyilván amennyire csak lehet, kívánjuk bevonni ebbe a folyamatba. De pillanatilag még nem mondhatom azt, hogy a kínaiak nagyon sokat tevékenykedtek volna. Nyilván az egész nemzetközi közösségnek kell megoldást találni a kérdésekre. Végül, de nem utolsó sorban. Rendkívül hálás vagyok, hogy ennyire érdeklődnek Szudán iránt. Egyrészt messze van tőlünk, de ugyanakkor közel is. Ha rosszul mennek a dolgok, Afrikában emberek halnak meg, az EU nem mondhatja azt, hogy ó, hát túl messze van mindez. És ez az érdeklődés segít minket, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy segítsük az embereket abban, hogy békés életet építsenek. Köszönöm, biztos úr, lezárom a vitát. Hat állásfoglalási javaslat született, csütörtökön 12 órakor szavazunk róluk. A napi rend értelmében